Um, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy elkezdjük az ülést. Először is azért, mert egy kicsit késésben vagyunk, én is késtem egy kicsit. Negyed hatig van csak tolmácsolás, mert a költségvetési egyeztetésre mennek utána a tolmácsok. Ez egy nagyon fontos ülés. Ez pedig azt jelenti, hogy két órával lerövidül a ma délutáni ülésünk a tervezethez képest. Alfánó asszony azt kérte, hogy a napi rendi pontokhoz tűzünk még egyet. Olaszországban a bevándorlók szabályozásának kérdése. Én azt javaslom, hogy ezt majd a következő ülésre tegyük át. Úgy tűnik, hogy ezzel mindenki egyetért. Át is térünk a következő, eh, következő pontra, ha csak nincs valakinek megjegyzése. A következő koordinátorok ülésén taglaljuk Álfánó képviselőasszony kérdését, mégpedig hétfőn. Ugye erről van szó, hogy hétfőn taglaljuk az ő témáját. Rendben, mondja az elnök. Ha csak nem van valakinek ellenvetése, de úgy tűnik, hogy nincsenek önön kívül koordinátorok itt a teremben. Ha nincs itt senki, akkor úgy tűnik, hogy nagyon simán mennek a dolgok. A hármas pontra térünk át, ez pedig a házasság felbontására és különvállásra alkalmazandó jogterületén megvalósuló megerősített együttműködés végrehajtása. A tagországok nem tudtak megállapodni ebben a e, témában, és a megerősített eljárásra került sor első alkalommal. Egyébként Gebhardt asszony itt van, a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök neki, hogy ma erre a pontra időt szánunk. Fontos kérdésről van szó, amiről döntenünk kell, tekintettel arra, hogy emberek nap életét érinti, olyan emberekét, akik el szeretnének válni egymástól, és akik rendkívül nehézségekkel kell szembenézzenek, az illetékes bíró, vagy pedig az alkalmazandó jog tekintetében. Mivel egyre több eh, két országot is érintő házasság van, hiszen Európa egyben ő és kapcsolatok keletkeznek határokon átélően. Éppen ezért egyre többen vannak olyanok is, akik különböző országok vannak és el akarnak válni. Megpróbáltunk egy irányelvet, vagy egy irányelv módosítást kialakítani, amely szabályozza az ilyen irányú kérdéseket, sajnos azonban nem volt lehetőség egyhangúságra szert tenni a miniszterek tanácsában. Tudják, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében egy, egyhangúságra van szükség az igazságügyi miniszterek részéről ilyen kérdésekhez. Ez sajnos nem volt elérhető. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy az Európai Parlamentben júliusban ez hozzá is járultak. Tehát ezen a területen először egy megerősített együttműködésre kellene törekedni a tagállamokkal. Egy olyan eljárásra törekszünk tehát, amit mi képviselők nem feltétlen szeretünk, de amely lehetővé teszi, hogy egy kormányközi ügyel foglalkozzunk itt a bizottságban, és az Európai Parlament a, plénum, a plénumán júliusban ez hozzá is járult, hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen eljárást indítsunk, tekintettel arra, hogy emberek problémáit kell megoldanunk, és itt nem csinálhatunk ebből egy intézmény közi kérdést, egy intézmény közi vitát. Tehát arra gondoltunk, hogy jó, csináljunk egy ilyen eljárást, és a tanács is hozzájárult ahhoz, illetve ígéretet tett arra, hogy az Európai Parlament tehát a megfontolásaiba bevonja, és ezt rendkívüli mértékben üdvözöljük. Miután a tanács eh, elfogadta a véleményt, és hozzájárult a bizottság és a parlament. A bizottság előterjesztett egy szövegjavaslatot. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez pozitív meglepetést okozott számomra, vagy ha nem is volt eh, me- meglepetés, de minden esetre pozitív a véleményem róla, hiszen sok minden belekerült, amit a 2007-es, 2008-as első eljárásban elhatároztunk. Tehát ez mind belekerült a Európai Bizottság aktuális szövegtervezetébe. Így különösen, ami a gyengébb személyek a kapcsolatban gyengébbik fél védelmét illeti. Rendkívül fontos volt annak idején számunkra ez a kérdés, és az Európai Bizottság e, magáévá tette ezt a véleményt, és ha jól ítélem meg, akkor ez egy olyan kérdés is egyben, amelyet a miniszterek tanácsa is pozitívan előnyben részesített. Tehát ez egy pozitív fejlemény, amelyre azt mondhatjuk, azok a munkák, amiket korábban végeztünk, azokat tudomásul vették, figyelembe vették, és belekerültek a javaslatba, amelyek rögzítik, hogy a bírók, illetve a hatóságok, akik ugye döntésre jogosultak a kérdésben, azoknak figyelembe kell venniük azt is, hogy mind a két fél mind a két fél egyet értsen az alkalmazandó jogot érintő választást, és arról tájékoztassák őket. Tehát ezen a területen nincsenek különösebb módosító javaslataink. Az én módosító javaslataim általában inkább olyan javaslatok, amelyek világossá teszik a helyzetet, világosabbá teszik az előírásokat, és a jogbiztonságot szolgálják. Így például a így például az alkalmazandó jog választásánál alkalmazódó sorrendre vonatkozó előírások, a definíciók, például a szokásos tartózkodási helynek a meghatározása, itt próbáltam világosabban fogalmazni annak érdekében, hogy a diszkriminációt elkerüljük. Tehát az én részemről gyakorlatilag csak nyolc módosító javaslat maradt. Van ugyan egy kis problémánk nevezetesen az, hogy a tanács most rendkívül gyorsan szeretne előrelépéseket tenni a munkában. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell itt a bizottságban is dolgoznunk, éppen ezért különös köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknál azért, hogy ezt figyelembe veszik, és én magam is a módosító javaslatai miatt eh, angol nyelven fogalmaztam meg, annak érdekében, hogy az árnyék előadói találkozón már rögtön tudjunk velük foglalkozni. Ugyanis a módosító javaslatok határideje holnap után jár le, csak így fogjuk, tudjuk már november 29-én elfogadni a javaslatot, és így a illetékes bizottság december 2-án is már szavazhat róla. Hogyha mi tehát a véleményünket ki szeretnénk nyilvánítani, akkor ehhez a gyors ütemhez kell alkalmazkodnunk, és éppen ezért köszönök mindenkinek az együttműködésért. Annak, aki a jelentéstevő volt, nem volt szüksége túl sok időre, mert már foglalkozott korábban ezzel a témával, és hál' Istennek a bizottság sok mindent átvett a korábbi javaslatainkból. Azt gondolom, szeretném leszögezni azt, hogy a titkárság is nagyon jó támogató munkát végzett, éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak szólni az árnyék eh, jelentés tevők ehhez a, ezekhez a javaslatokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Esetleg valaki ki hozzá kíván -e szólni? Hiszen ezt a témát már elég régóta követtük. Angelili asszony, kérem, kedves kollégák, azt fogom mindenkitől kérni, hogy minél rövidebben fejezze ki a mondani valóját, mert nagyon kevés az időnk, és szerintem nem fair, hogyha az utolsó napi rendi pontokat csak angolul tudjuk majd megvitatni. Úgyhogy megpróbáljuk negyed hatig ezt befejezni. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és egyetértek vele azzal kapcsolatban, hogy pozitív van értékeli a bizottság javaslatát. Főként a gyengébb fél védelmének kérdésében, ugyanis a bizottság ezt megfelelőképpen figyelembe vette. Csak két gondolatom lenne. Az első. Talán jobban kellene pontosítani, vagy nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a kiskorúak védelmére. Mire is gondolok? Akkor, amikor konfliktus van a házasferek között, és válláshoz vagy különválláshoz vezet ez, akkor gyakran kiskorúak is érintetté válnak. És ezt a az alapjogok kartájának 24. cikke alapján kellene megtennünk. És az utolsó megjegyzésem az pedig az lenne, hogy a közvetítési intézethez lehessen fordulni, annak érdekében, hogy a különvállás, illetve a házasság felbontásával kapcsolatban békés megoldást lehessen találni a konfliktusokat elkerülve. És a 2008-as 52-es számú irányelvre utalva, amely egyébként pont a kereskedelmi és polgári jogi kérdésekben a mediációt, a közvetítést vezeti be. És ez egyébként a családjogra is érvényes. Úgyhogy ezek lettek volna a megjegyzéseim. Remélem, hogy a jelentéstevő ezeket figyelembe tudja venni. És majd ezzel kapcsolatban módosítást is be fogok terjeszteni. Úgy látom, hogy Heimans úr itt van az Európai Bizottságtól. Nem tudom, hogy esetleg hozzá kívánne szólni, és Keller asszony is itt van. Thank you very much. Thanks a lot. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a jelentéstevő munkáját. Van egy kérdésem. Van egy olyan pont, amit nem értek, lehet, hogy esetleg ön vagy a bizottság erre választ tud nekem adni, miért zárják ki a házasságok semmisé nyilvánítását, ez nem világos a számomra, ami pedig a vagyonjogi kérdéseket illeti, a bizottság 2011-ben készít majd egy javaslatot, de mivel ez a pont szorosan kapcsolódik a pálás témájához, nagyon fontos lenne többet tudni arról, hogy ez a bizottsági javaslat a vagyon, vagyont illetően milyen irányba mutat majd, hogy mire is számíthatunk. Köszönöm szépen. Van-e más kolléga, aki szeretne hozzászólni? A bizottság részéről senki? Jó, rendben. Én vagyok az árnyékjelentéstevője a frakciómnak. Támogatom az elképzeléseit. Én nem gondolom, hogy módosítókat fogunk készíteni, lehet, hogy csak egyet vagy kettőt, de ezek mind arra irányulnak majd, hogy az ön álláspontját megerősítsük. Szeretne végső záró megjegyzéseket tenni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ami a gondoskodással kapcsolatos témákat illeti, a Brüsszel 2 szabályozza ezeket. Éppen ezért ez ide nem közvetlenül kapcsolódik, de hogyha ezt a, az aspektust a e, mediációba, közvetítésbe még egyszer be akarjuk venni, akkor Angelini asszony, én önnel teljes mértékben egyetértek. Kérem, hogy készítsen egy módosító indítványt. Nem gondolom, hogy lenne oka annak, hogy ezt ne tudnánk támogatni, hiszen a vállásoknál a gyenge feleket meg kell védeni, a gyermekekre különösen oda kell figyelni, és én annak idején e, erről beszéltem már, amikor a gyengébb félvédelméről beszéltem, nem feltétlenül csak a házastársak e, e, közötti gyengébb félre gondoltam, hanem a tartásdíjra, illetve arra, hogy ennek milyen következményei lehetnek például a gyermekekre nézve, tehát nagyon jó lenne egy ilyen utalást erre belevenni. Nem gondolom, hogy a cikkelybe lehetne ezt illeszteni, hanem esetleg az indoklásba, de a gondolatot feltétlenül be tudjuk venni a dokumentumba. Köszönöm. Ami pedig Keller asszony megjegyzését illeti, nem értettem egészen pontosan azt, hogy ön mire is gondolt, mit szeretett volna megtudni. Még egyszer fel szeretné tenni a kérdését? Vagy pedig bilaterálisan egyeztetnek majd? Az volt a kérdés, hogy a házasság semmisé nyilvánítását miért nem vették bele az anyagba. Okay, this will be done bilaterally. Thank you. Köszönöm, akkor úgy tűnik, hogy bilaterálisan sikerülhet ezt majd egyeztetni. egyeztetni. A négyes napi rendi pontra térünk át. Megkérem a jelentéstevőket és a képviselőket arra, hogy fogják rövidre mondandójukat, a jelentéstevők három percet kapnak, és a képviselők pedig egy percben szólhatnak hozzá, és akkor meglátjuk, hogy mennyire sikerül előre lépnünk. A vegyi biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése az EU CBRN cselekvési terve. Gomes asszony jelentéstevő. Még az előző részhez kapcsolódva a módosítók benyújtásának határideje holnap után és 29-én szavazunk. Gomes asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az önök előtt álló jelentés 123 módosítóval gazdagodott, jelentéstevőként 41 módosítót nyújtottam be a 123-ból, és a 41 módosító indítvány saját megbeszéléseimből adódott, amelyeket szakértőkkel folytattam, illetve az Európai Unió ügynökségeivel, illetve egy közmeghallgatásra is sor került Portugáliában, a saját országomban. Ez egy olyan ország, ahol nem annyira szigorúak az eljárások és a szabályozások ebben a témában, ami a védelmet, az előkészítést, illetve reagálást illeti a nukleáris, vegyi, biológiai, illetve radiológiai támadásokra. De nem is az egyik legrosszabban eh, felkészült országról van szó Portugália esetében. Megpróbáltam kideríteni azt, és az összes szakértő ügynökség részt vett ezen a meghallgatáson, őket mind bevontam, és megpróbáltam kideríteni azt, hogy ismerték-e a cselekvési tervet, nagyon megnyugtató volt, hogy ezt mindenki ismerte, a bizottság, illetve a tanács egy évvel ezelőtt fogadta ezt el, és az elmúlt év júliusa óta kellett volna ezt megvalósítani. Az összes ügynökség, ügynökség Portugália esetében tisztában volt ezzel a cselekvési tervvel, sőt, annak kidolgozásába is bekapcsolódtak, és azonban senki sem valósította ezt meg az ügynökségek közül, de nem gondolom, hogy Portugália a legrosszabb példa az összes tagország közül. Természetesen, hogyha e, figyelembe vesszük az összes fenyegetést, természeti katasztrófákat, mint például Magyarországon a vörösi szap katasztrófát, illetve a terrorista támadásokat, és ezekre igenis volt példa az elmúlt időszakban, Szétküldtünk egy olyan csomagot is, amelyben szerepeltek eh, azok a vegyi anyagok, amelyek felrobbantak. Tehát itt nem egy alacsony kockázatú veszélyről van szó, és az országainknak erre fel kell készülniük. A bizottság szerepe kulcsfontosságú, és meg kell erősíteni, illetve bővíteni kell a szabályozó kapacitásokat a bizottság esetében, a tagországokban a felkészültség szintje különböző képet mutat, és nagyon fontos, hogy a tagországok is megerősítsék a kapacitásaikat. Az egyik kulcsfontosságú következtetés, amely a meghallgatásból kerekedett ki a következő, feltétlenül szükség van nemzeti szinten egy olyan hatóságra, amely felelős azért, hogy az összes többi ügynökséget tájékoztassa titkosszolgálattól kezdve a civil védelmet, illetve az egészségügyi ágazatot. A különböző szektorokban nagyon jól felkészült szakértők dolgoznak, de nincs egy olyan hatósága, amely ezeket az információkat koordinálná. És ha ez nem lesz így, akkor nem tudjuk megoldani a feladatot. Köszönöm szépen a kollégák munkáját, akik módosító indítványokat nyújtottak be a legtöbbet ezek közül be tudok dolgozni az anyagba, hiszen értéke, értékes meggondolásokkal gazdagítják a dokumentumot, és nincsenek ellentmondásban a saját tartalmaimmal. Két pont volt, ahol ellentét merült fel az árnyékjelentés tevőkkel folytatott megbeszélés után kiderült, hogy két érzékeny kérdés merült fel, és remélhetőleg az általam javasolt megfogalmazás elfogadható lesz majd. Azt gondolom, hogy hasonló irányok mentén haladunk. Az elnök megpróbálja megszakítani az előadót, tehát kompromisszumot próbáltam javasolni a megfogalmazásban, annak kapcsán, hogy az ipar kényszerítsük-e arra, hogy a vegyi anyagok helyett használt más anyagok kapcsán felmerül költségeket kifizesse. Tehát egy olyan nyelvezetet próbáltam meg használni, amely nem annyira drasztikus, mint az eredeti megfogalmazás. Köszönöm szépen. Köszönöm a szavazásra november 25-én kerül sor Strasbourgban. Ketten kértek szót, Alvaro képviselő és Bronz alvaró Alvaro parancsoljon, és egy percben próbálja meg megfogalmazni gondolatait. Uh, uh, Köszönöm szépen. Igazából az árnyékjelentéstevő nevében beszélek, sajnos most nem lehet itt. Úgyhogy ezzel a témával kapcsolatban csak azt tudtam mondani, hogy van itt egy jó néhány módosítás, Ánával ezekről már beszéltünk. A cél az az, hogy a jelenlegi fenyegetettségi szinthez ö, igazítsuk a, a jelentést, mert orvosi és mindenféle szempontból a kockázatokat ilyen értelemben kell értékelni. Cecília a világosan megfogalmazott módosításokat is támogatja, és szeretnénk jövőbeli biztonságunkat garantálni. Hm, biztos vagyok benne, hogy a kompromisszumokról majd Cecília és Anna Gomes tudnak egyeztetni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Úgy tűnik öten kívánnak hozzászólni, Bronx úr a következő. Köszönöm szépen. Itt lehetnének potenciális terroristák, akik nukleáris vagy radiológiai fegyvereket felhasználnak, de ez csak egy potenciális veszély. Úgyhogy az Európai Bizottságnak nagyon nehéz a dolga, ugyanis meg kell akadályozza, hogy ezek a fenyegetettségek valóra váljanak. A bizottság nem használta ki lehetőségét azzal kapcsolatban, hogy új testületeket hozzon létre, vagy már létező testületeknek új feladatokat adjon, ennek a problémának a megoldására. Ugye az ajánlások kötelező jellegűek, és az Európai Bizottságnak oda kell figyelni a katonai képességekre is. A terrorista veszélyekkel kapcsolatban a jelentéstevő kimondja, hogy valós veszélyekről van szó, amely a polgári lakosságot is veszélyeztetheti. Szerintem a tagállamok és az Európai Unió nem szupranacionális testületeket kellene létrehozni, hozzon, hanem inkább jobban kellene az információ cseréje lehetőségével éljen, főként a hírszerzés területén. Köszönöm szépen, én pedig Hankis Ágnes nevében szeretnék felszólalni. Először is jelentéstevőnknek szeretnék gratulálni. Támogatjuk a megközelítését, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezek a fajta fenyegetettségek globális veszélyt jelentenek, úgyhogy Európai Uniós megoldásra, megközelítése van szükség. Úgyhogy ilyen szempontból egyetértünk a jelentéstevővel. Ez egy igen nagy kiterjedésű jelentés, nagyon sok módosítás érkezett hozzá, és nagyon örülünk annak, hogy a jelentéstevő kompromisszumokat kíván majd kidolgozni, amelyeket több párti megegyezés kísérhet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Közben Deklerk úr is itt van a belga elnökségtől. Remélem még megengedi, hogy ezzel a jelentéssel foglalkozunk még két felszólaló erejéig. Diaz de Mera úr következik, és aztán Mulder úr. Köszönöm szépen. Én is köszönetet mondok miniszter hogy ellátogatott hozzánk. Nos, ami ezt cselekvési tervet illeti, van két külön dimenziója ennek. Először is, ki ellen irányul ez az akció terv, és mi ellen irányul, és egyáltalán mire szolgál. Megakadályozni, megelőzni szeretnénk valamit, vagy megfelelő reakciót előkészíteni ezekre a veszélyekre. Nyolc módosító javaslatom lenne Annához. Az a munka, amit Anna végzett, az mindképpen becsülendő, és egy nagyon nagy területre terjed ki, de a megfogalmazások részben nem teljesen, vagy nem kellőképpen világosak. A terrorista tevékenységeknek a megfogalmazása például, vagy amelyek hozzájárulhatnak a terrorizmus elterjedéséhez, ez ilyen megfogalmazások. Aztán azok a vegyi anyagok, különböző vegyi anyagokról szól a javaslat. Nos, hogyha itt, hogyha még további intézményeket állítunk föl, akkor ezzel túl sok előrelépést nem fogunk tenni, inkább egy jobb koordinációra van szükség a polgári védelem területén, tehát a polgári védelem területén kell a ko- koordinációt erősíteni. Köszönjük! Én is köszönöm szépen. Jó néhány módosítással éltem. Méghozzá az Európai Bizottság koordináló szerepét illetően ugye a tanácsban van egy terrorizmus ellenes koordináló egység, szerintem a parlament a bizottságot ellenőrizheti, éppen ezért a bizottságnál kellene ezt a feladatot összpontosítani. Ez nagyon fontos lenne, ugyanis a bizottságot tudja a parlament ellenőrizni. Köszönöm. Köszönöm. Jelentéstevő esetleg egy percben. Igen, köszönöm szépen. Nos, csak volt néhány megjegyzés, amelyre reflektálnék. Nem kívánunk semmilyen új testületet létrehozni. Azt szeretnénk, hogy a bizottság kapja meg azokat a hatásköröket, amelyeket megérdemel, hogy koordinálja és szabályozza a helyzetet. Ez pedig azt jelenti, hogy polgári és katonai intézményeket egyaránt ellenőrizni tudjon. Ugyanis itt a polgári védelmi alakulatoknak is meg kell felelnie az ilyen természetű fenyegetettségnek. Éppen ezért be kell fektetni ebbe a kérdésbe, és a parlament demokratikus jogainál fogva a tanács és a bizottság intézményeit is erősítve kell fellépjen. Egyébként teljes mértékben egyetértek az Amnesty International levelével, aki, vagy amely egy levelet küldött a kiadatásokkal kapcsolatban. Jó, ezt majd elmondom a koordinátoroknak. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk gyermekek szexuális zaklatása, kizsákmányolása és gyermekpornográfia. Ez egy 2004-es kerethatározatnak a keretében jött létre. A miniszter urat szeretném üdvözölni köreinkbe, aki pont ezért jött ide, hogy megvitassa ezt a témát. jelentést jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a belga elnökségnek, és Dökerk miniszter úrnak a jelenlétét, hiszen a mai napon szeretnénk az irányelvvel kapcsolatos tanácsi álláspontról beszélni. Itt a 2004-es kerethatározat megváltoztatásáról beszélünk, a tanácsnak ez fontos, prioritás, és tudjuk azt is, hogy vannak kritikus pontjai az anyagnak, ezek főként a jogi rendszerek különbözőségéből, illetve a büntető törvénykönyvek 27 tagállamban való különböző alkalmazásából adódnak. Természetesen azon dolgozunk, hogy közös megoldásra jussunk, mi a magunk részéről itt a parlamentben mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, és meg is vagyunk győződve arról, hogy mindenkinek a konstruktív hozzájárulásával sikerül majd jó eredményt elérni. Sőt, remélem, kiváló eredményt. Strasbourgban egy munkadokumentumot terjesztettem be az árnyékjelentéstevőkkel együtt. A jövő héttől kezdve fogunk erről beszélni, a célunk pedig az, hogy jelentésünket januárba tudjuk bemutatni, és így már februárban szavazni lehessen róla. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a belga elnökségnek és önnek miniszter úr személy szerint, hogy itt van, és várjuk, hogy naprakész információval tájékoztasson bennünket. Köszönöm, Teklerk miniszter úr, öné a szó. Dank u, mevrouw de voorzitter, eh, geachte leden. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági tagok, azt gondolom, hogy mindannyiunk meggyőződése, hogy egy kiemelkedő jelentőségű problémával állunk szembe. Legalábbis a belga elnökség ezt gondolja, és éppen ezért szeretnénk egy megfelelő és gyors eh, állásfoglalást kidolgozni a tanács részéről e problémával kapcsolatban. ha gyermekek szexuális zaklatás áldozatává válnak, akkor nyilvánvalóan, hogy egész életükig ezt magukkal fogják vinni teherként ezt a esetet. Éppen ezért meg kell próbálnunk masszívan, erőteljesen fellépni a gyermekek szexuális zaklatásával szemben. Nagyon sok szempontot figyelembe kell venni ennek során, és a bizottság egy kezdeményezést is útjának indított ezzel kapcsolatban, ezért köszönetet mondok, ennek az volt a célja, hogy a gyermekek szexuális zaklatásának és kizsákmányolásának a különböző válfajait eh, szigorúban szankcionálja. Ehhez tapasztalatokat is tudtuk, eh, tudtunk gyűjteni, amelyek eh, korábbi tapasztalatokat, amelyekre építkezhetünk az új szabályozás kidolgozása során decemberben a tanács napirendjére fog kerülni ez a téma, és már a múltban is volt alkalmunk a tanácsban tanácskozni erről a kérdéskörről. A célok azok úgy tűnik, hogy világosak, azonban a helyzet technikailag és jogi szempontból, jogtechnikailag talán nem ilyen egyszerű különböző jogrendszerek és különböző jog, jogszabályok vannak egyes országokban, és ezek különböző védelmi mechanizmusokkal dolgoznak. Elsőként tehát egy egységes meghatározást kell kialakítanunk. Van 17 különböző bűn, van 17 különböző bűncselekmény, amelyek különböző eh, megítélés alá esnek, különböző súlyosságok, ezt is figyelembe kell venni. Tehát rendkívül ambiciózus az a terv, hogy egy egységes definíció dolgozzunk ki, de ezt mindenképpen létre kell hoznunk. Itt már történt egy-két dolog. Az aki val kapcsolatban már 2007-ben például az Európa Tanács nyilatkozott, Európa Tanácsnak a konvenciója is erről szól, és éppen ezért most nekünk is meg kell kísérelnünk a saját szabályainkon javítani, tekintettel arra, hogy új technológiák szivárogtak be erre a területre, és új tapasztalatokkal is gazdagodtunk. Éppen ezért meg kell próbálnunk a különböző jogi hagyományokat, különböző jogi, jogrendszereket a 27 tagállamban egy közös nevezőre hozni. Tehát megpróbáljuk most előkészíteni ezt, és a tanácsban a magyar kollégáinkkal már egyeztettünk, hogy a saját elnökségi időszakuk alatt is ezt a kérdést valószínűleg le fogják tudni zárni. A 1-estől 13-asig terjedő szakaszokat már kiinduló pontként használhatják, ezt októberi, ezt az októberi eh, tanácson már meghatároztuk, és gyakorlatilag aztán decemberben fog újra a probléma a tanács napirendjére kerülni. Van három olyan elem ebben a vitában, amelyel kapcsolatban a bizottság javaslatot terjesztett elő, és amivel kapcsolatban a tanács is nyilatkozni fog. Egyrészt a szankcióknak az erőssége, tehát a, büntetésnek a mértéke. Ezzel kapcsolatban a tanács nyilatkozott már. Itt nagyobb büntetési tételek mellett foglaltunk állást, és, és így megpróbáltunk nagyobb koherenciát teremteni más európai országoknak a különböző jogi területei, különböző büntetőjogi területeken érvényes büntetési tételeivel. különbséget teszünk a hat év alatti és hat év feletti gyermekek zaklatása és kizsákmányolása között. Második pontként bizonyos magatartás formákat a lehető legjobb, legnagyobb mértékben lehetetlenné kell tennünk, tehát meg kell előznünk bizonyos szexuális praktikákat, tehát amelyeket adott esetben felnőttek között normálisnak tekintenénk, ezeket gyermekek esetében nem szabad annak tekintenünk, és figyelnünk kell arra, hogy azért elfogadható szexuális magatartásokat ne tegyük üldözés tárgyává. Tehát ezzel kapcsolatban októberben a tanács állást foglalt, és egy harmadik pont pedig a kiskorú áldozatokat kiskorú áldozatokat nem feltétlen kell felelősségre vonni, illetve megbüntetni, hiszen ők, ők sokszor ők maguk az áldozatok, tehát arra törekszünk, hogy ne ítéljék el őket automatikusan, ne legyenek automatikusan megbüntetve. Ez tehát a különböző ilyen kihágásokkal kapcsolatos kiskorú áldozatok védelme lenne, ez a 1-13-asig terjedő szakaszok decemberben a tanács következő ülősén ezzel kapcsolatban és a különböző eljárásmódokkal kapcsolatban is vitát fogunk folytatni, például hogyan tudjuk a megelőzést erősíteni. Itt megpróbálunk egy, egy globálisabb, egy holisztikus megközelítésmódot alkalmazni, ahogy azt a bizottság is már javasolta. Tehát meg fogjuk próbálni konkretizálni az intézkedéseket. A vita az még most is folyik, éppen ezért most nem tudok önöknek a tanács részéről végleges álláspontot előadni, de van néhány olyan pont, amelyek számunkra mindenképpen fontosak. Például a tízes cikkely. A tízes cikkely a gyermekekkel való különböző tevékenységek tilalmára vonatkozik. Tehát, tehát azt kell tisztáznunk, hogy tehát azt kell tisztáznunk, hogy az, tehát hogy hol van, hol van a határa például egy foglalkozás űzésének, rendeltetésszerű űzésének és a gyermek zaklatásának, hol van a kettő között a határ. Ami ezt illeti, itt egy közös jogi eszközt kell kialakítanunk, és a bizottságnak itt meg kell próbálni egy horizontális megközelítés módot kialakítania. Amire szükségünk van, az az, hogy meg kell néznünk az egyes tagállamokban milyen tilalmak vannak ezen a területen, ezeket meg kell próbálni harmonizálni, és meg kell, meg kell akadályoznunk, hogy azok, akiket gyermekek zaklatása miatt az egyik országban már elítélt, gyermekzaklatás miatt egyik országban elítélt személyek másik országban a szakmai tevékenységüket zavartanul tovább folytassák. A tanács álláspontja továbbá az, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy a potenciális jövőbeni esetleges munkaadók is információhoz jussanak az elkövető munkavállalókról. Tehát ez egy fontos szempont lenne, amit még mindenképpen tovább kell vitatnunk. Egy másik fontos pont lenne, hogy hogyan lehetne a legjobban elő megakadályozni a szexturizmust. Itt fölmerül kérdésként, hogy milyen jogi eszközök állnak rendelkezésünkre annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szexturizmust. Belgiumban különböző jogi eszközök vannak, más országokban eh, a tilalom eszközével élnek, más országokban korlátozottak ennek a, az erre vonatkozó tilalmak, tehát a tanács itt is harmonizálni szeretné az intézkedéseket. Aztán fölmerül az a kérdés is, hogy különböző pornográf, internes, internetes oldalakkal hogyan bánjunk, blokkoljuk őket, itt is különböző szabályok vannak országról országra, itt is tehát először legelső pontként meg kell próbálnunk a különböző előírásokat harmonizálni. Összegezve azt mondhatom, hogy abban reménykedünk, hogy a jelenlegi gyors ritmust decemberben is tudni fogjuk folytatni a munka során. Egy átfogó vitára készülünk decemberben, és reméljük, hogy a határozathozatal során is már jó eredményeket tudunk elérni decemberben. Abban is reménykedünk, hogy a bizottsággal és a parlamenttel folytatott eszmecserében lehetővé válik minden érdekelt fél számára elfogadható eredményt elérni. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk érdekében áll. Tehát itt egy hatékony jogi eszközre van szükségünk ezen a területen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen az előadást. Kollégák, hárman kértek szót, négyen úgy látom. Azt kérem, hogy mindenki legyen nagyon rövid, le vagyunk maradva az eredeti elképzelésekhez képest, és még jobban lemaradtunk az idő menethez viszonyítva. Kérem, tanúsítsanak szolidaritást kollégáikkal, és gondoljanak azokra is, akik még szót akarnak majd később kérni. Alvaro képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a belga soros elnökség előadását, illetve Angelili asszony munkáját. Én Wikström asszony nevében is szót kértem, illetve a frakción belül másokat is érdekel ez a téma. Német állampolgár vagyok, és az elmúlt évben, eh, egész évben erről a témáról folytattunk vitát. Én ezek közül, a témák közül csak egyre szeretnék itt összpontosítani. Azt gondolom, hogy vannak eh, a dosszién belül más ellentmondásos pontok is. A Kulturális Szakbizottság már elfogadott egy véleményt, amelyet egyhangulag sikerült elfogadni, miszerint a weboldalak, azokat a weboldalakat törölni kell, amelyek a gyermekekkel való visszaélést közvetítik, és a pornográfia félrevezető, mint fogalom, hiszen itt gyermekekkel való visszaélésről és gyermekek elleni erőszakról van szó. Vagy törölni, vagy pedig blokkolni kell a weboldalokat. Nem tudjuk azt, hogy ebben mi Európai Unióként be kell -e, hogy kapcsolódjunk. Arra kell kérnünk, kérjük a tagállamokat, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek lehetővé teszik a helyzet megoldását. Úgy tűnik, hogy a blokkolás, a weboldalak blokkolása nem hatékony, hiszen a gyermekpornográfia továbbra is megvan ettől függetlenül. A Dán rendőrség a német parlamentben tartott egy előadást nemrégiben, és azt mondta, ez pedig nagyon érdekes, idéznék is ebből, az USA-t vagy Oroszországot megfogják arra, illetve erre megkérjük őket, hogy töröljenek bizonyos oldalakat a világhálóról, akkor ennek nem biztos, hogy hatása lesz, hiszen az említett országok különböző okok miatt ezt nem biztos, hogy meg fogják tenni. Meg szeretném kérdezni a soros elnökséget arról, hogy hány tagország támogatná ezt a megközelítést, tehát az, hogy hagyjuk rájuk azt a döntést, hogy törölnie akarja, törölni akarják-e a weboldalakat, vagy nem. Mit gondol erről a miniszter úr? Kérem a kollégákat arra, hogy legyenek fegyelmezettebbek. Egyébként a többieknek nem lesz idejük. Nem az én hibám, hogy ennyi időnk van pusztán. Hogyha mindenki tesz egy kis erőfeszítést, és rövidre eh, fogja a mondandóját, akkor lesz elég időnk az összes témára. Bronz mint ahogy tudják, október elején volt egy meghallgatás, nagyon kevesen vettek részt, és eh, meg is szakították a meghallgatást, illetve nem kezdődött el időben, mert nem voltak elegen eh, jelen egy áldozatokat képviselő szervezet is részt vett a meghallgatáson, és felvetette eh, azt a gondolatot, hogy blokkolni kellene azokat az oldalakat, amelyeket amelyek gyermekpornográfiát közvetítenek. Ez a szervezet úgy gondolt, hogy ez pusztán kozmetikázás, ha nem töröljük ezeket a weboldalakat. És eh, azt gondolom, hogy ennél eh, még sokkal furcsább azt, hogy Írországból érkezett egy képviselő, egy szervezet képviselője, amely felhívta a, problémát, felhívta a figyelmet egy problémára. Bizonyos pedofilok legális vállalkozásokhoz kapcsolták a pornográf oldalaikat, például egy pékség oldalához Írországban, és senki nem tudhatta azt, hogy ezek az oldalak pedofil tartalmakat is hordoznak, tehát nem szeretnék erről hosszabb beszélni. Köszönöm szépen, Albre képviselő. Äh, Elnök asszony, én sem tartalmi, hanem eljárási kérdésekkel, a blokkolás eljárásával szeretnék foglalkozni véleményem szerint. Itt nem olyan vitát folytatunk, ami hosszú jogi hagyományokra tekint vissza, ez egy politikai vita, tehát egy politikai kérdés az, hogy blokkolni szeretnénk, vagy töröltetni szeretnénk az oldalt, vagy éppenséggel nem akarjuk blokkolni. Éppen ezért szeretnék arra utalni, hogy az oldalak törlése nem igazán működhet, hiszen a legtöbb országnak otthont adó, legtöbb honlapnak otthont adó országgal nem megfelel az együttműködés. Az az érzésem, hogyha hogy itt a tanácsban és a parlamentben megfelelő vitát, világos állásfoglalást kell adnunk ezzel kapcsolatban. Még egy dologra utalnék, és kérdést szeretnék föltenni. Egy stop, stopkinder.com névre hallgató oldal jelent meg, ahol a gyermekek zaklatásával szemben emelnek hangot. Ezt Hollandiában blokkolták ezt az oldalt aztán idővel eltávolították a blokkolást, majd újra blokkolták az oldalt. Ezzel kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy folytatódik-e még az oldal blokkolása, és nem kellene politikailag megfelelő eljárás folytatnunk. Köszönöm. Köszönöm, Mulder úr. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne a miniszter úr felé. azt szeretném megtudni, hogy a tanács határidőt megjelölte. Nem, köszönöm. Szipó úr. Köszönöm szépen. A Németország vita az a törlés blokkolás kérdésére összpontosított, éppen ezért ezzel most nem szeretnék foglalkozni tekintettel arra, hogy az eddigi vita is jól megmutatta már, hogy mely sok, milyen sok egyéb szempont is van ezen kívül így például a gyermekek zaklatását hogyan lehetne elkerülni, ez sokkal fontosabb. Így gyakorlatilag polgári és büntető jogi kérdésekkel is a áldozatvédelme foglalkodó irányelvre van szükség, és itt mindenképpen még pluszpontokat kell az irányelbe fölvennünk amiről még vitatkozunk kellene sokkal többet, ez egy további téma, és ez sajnos csak egy előadót foglalkoztatta, nevezetesen az irányelven belüli inkonzisztencia. A kettes hármas cikkel haszna, határozza meg a minimális büntetési tételeket, egy másik cikkel a lehető legnagyobb büntetési tételeket aztán más a következő cikkel foglalkozik azok a gyerekekkel, akik még nem érték el az önrendelkezési életkort. Tehát itt kicsikét zavaros a szabályozás, itt mindenképpen erről még szót kell ejtenünk, arról is beszélnünk kell, hogy a szakmai tevékenységet hogy folytathatják elkövetők a továbbá. Tehát ezeket a vitákat más grémiumok már folytatták, itt a bizottságban, itt a parlamentben is foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen. Mások esetleg? Senki? Akkor most nekem is lenne két rövid kérdésem. Először is a bizottság azt mondta, hogy az ilyen internetes oldalak blokkolásának nincsen értelme a terrorizmus ellenes harc keretében sem. Vajon miért ezt a megközelítést vagy megoldást alkalmazza a bizottság, és második kérdés vajon a megelőzésre miért nem helyezünk nagyon hangsúlyt akkor, amikor tudjuk, hogy 80%-a az eseteknek otthon vagy az iskolában történik olyan személyek közbejárásával, akikben bíznak a gyerekek. Miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre fogom a válaszomat először is ami az internetet és a weboldalakat illeti, erről sok helyen vitatkoztunk már, én meg kell, hogy állapítsam, hogy ez rendkívül kényes téma. Németországban is rendkívül intenzív vita folyik erről, de a kérdés az, hogy mire vezet is végső soron, hogyha zárulunk egy weboldalt? Lehet, hogy ez műszakilag, technikailag egyszerű, de nyilván a megkerülés az ilyen tilalmaknak is műszakilag egyszerű. Tehát gyakorlatilag az a kérdés, hogy egy ilyen tilalomnak eh, a kimondása, illetve az internet oldalaknak az árulása, blokkolása az végső soron milyen eredménnyel jár. Én ezzel kapcsolatban nem akarok állást foglalni, mert hogy a tanács ezzel foglalkozni fog. Ez egy fontos kérdés tehát. És a decemberi tanács ülésen biztos, hogy ezt a szempontot is figyelembe fogjuk venni. Ami pedig az elévülés kérdését illeti, nos, ezzel kapcsolatban még nincsenek konkrét álláspontunk. Ez is egy kényes kérdés. Belgiumban például éppen arról folyik a vita, hogy a kiskorúaknak például egyházi személyek általi zaklatása hogyan minősítendő, tehát ez egy rendkívül kényes téma pont itt Belgiumban, és pont az elévülés kérdésében itt változásra van szükség. Itt nincsenek igazán megoldásaink még, ez egy olyan kérdés, amit Európában most mindenhol vitatárgyává kell tenni. Ezzel kapcsolatban azonban, ahogy említettem, nincsen konkrét javaslatunk. Na most, ami a megelőzést illeti, nyilván sokkal többet kell tennünk, ez nem vitás nyíltságra van szükségünk, van nagyobb nyíltságra van szükségünk, több bizalomra van szükségünk. Vannak, szükségünk van bizalmi személyekre, akikben a gyerekek bíznak, és meg tudják akadályozni, hogy egyáltalán pedofilia áldozatává váljanak. Belgiumban is nagyon sok példa volt sajnos pedofil esetekre. Nagyon sok olyan elem van, olyan sok olyan aspektus, ami nem is ismert még ezen a területen számunkra. Tehát nagyon sok olyan tényező van, amiről még nincsenek információink. Biztos, hogy a megelőzés fontos, megfelelő megelőző pedagógiai intézkedések is fontosak. Itt is többet kell tennünk. És sokkal több megállapodást kell létrehoznunk az illetékes szervekkel, illetékes szervezetekkel, akik megelőzhetik gyermekek szexuális zaklatását. Tehát itt a koordinációt is javítani kell. Nagyon sok itt a tennivaló. Mind ez része lesz az eszmecserének, és én most följegyeztem az önök kívánságait, kéréseit, ezeket mindenképpen meg fogom szívlelni a decemberi tanácsülés előkészítésekor. És törekedni fogok arra, hogy az önöktől kapott kezdeményezéseket megfelelő mértékben előnyben részesítsek. Amint lehet, ezt a dossziét eredményesen le kell zárnunk, és át kell adnunk a magyar elnökségnek. Köszönöm. Nem tudom, hogy jelentéstevő hozzá kívánni még egyszer szólni, nem? Köszönöm szépen. Akkor köszönjük szépen, miniszter úr. Okay, colleagues, that... Nos hát, kedves kollégák, akkor a hatos napi rendi pont következik, és még egyszer elnézést kérlek, hogy ennyire sietnünk kell, de egyszerűen nem lehet máshogy a napi rendet kipipálni. 2003 per 109-es LK irányelv hatájának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése, Claude Moraes a jelentéstevő, aki most majd elmondja, hogy a második trialógus hogyan is folyt le, ez november 9-én volt. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy ilyen keményen betartatja a határidőket, mert valóban, hogyha nem lesz tolmácsolás, az nem lesz túl jó. Úgyhogy köszönöm, hogy a dolgokat felpörgette. Nos, nagyon pozitív a helyzet az utolsó trialógus szempontjából, sikerült megegyezésre jutni, a családegyesítés, az integrációs feltételek és a kitoloncolás kérdésében. Köszönöm szépen az tevőknek a munkáját, nincsenek most sajnos itt, de rendkívül nagy támogatást kaptam tőlük, és nagyon hasznos munkát végeztek. Úgy tűnik, hogy sikerült elérni a végső, végső fázisban. Két kérdés maradt nyitva. Az egyik az volt, hogy mennyi időnek számít a menedékjog kérelmének beadásától eltelt idő, és hogy ez vajon itt például 18 hónapot javasoltak, és hogy ez vajon beleszámít-e az állandó lakó helyül választott helyen való élet, vitelszerű élethez. És a másik kérdés amely még szintén nyitva volt, és nem csak a mi szakbizottságunkra tartozó téma, hanem mondjuk úgy, hogy az egész parlamentre horizontálisan vonatkozik, ez a korrelációs táblázat. Nos, hát erről igen intenzív viták folytak, és biztos, hogy a bizottság majd mond még erről valamit. Mi úgy éreztük, hogy sikerült itt most kivételt tennünk. Ugyanakkor a parlament részéről nagyon fontos volt számunkra a korrelációs táblázatok megvalósítása azért, hogy a nemzeti jogba való átültetés korrekt módon megvalósuljon, és ez fontos téma volt a parlament számára. Végül is sikerült kompromisszumra jutnunk. Okay, I have uh, one request for the floor, Alexander. Álvaro képviselő kért még szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. mert fenyegettem azzal, hogy szót fogok kérni. Nagyon örülök annak, hogy Cecilia Wikström nevében szólhatok. Ő az árnyék jelentéstevője ennek az anyagnak, és nagyon örülök, hogy elmondhatom az ő nevében azt, hogy ez jelentős vívmány, amelyet a három intézmény megállapodásával lehetett létrehozni. Ez mindezt mutatja, hogy a dolgok előre haladnak, és remélhetőleg sikerül más területeken is előrelépni. Cecília sajnálatosnak tartja azt, hogy a parlament és a tanács a korrelációs táblázat kapcsán vissza kellett, hogy lépjenek eredeti elképzeléseikhez képest, és a tanács elképzelései pedig aggasztóak a Dublin 2-es szabályozás kapcsán. Ennek a témának Cecilia Wikström a jelentéstevő azt mondja, hogy a néppárt és a bizottság visszalépett, és reméli azt, hogy a tanács ezt majd szem előtt tartja a többi anyag megvitatásakor. A legfontosabb pont pedig Cecilia Wikström gratulációit küldi a jelentéstevőnek Claude Moraisnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök, van-e még valaki, aki szót szeretne kérni ezen a ponton? Ha nincsen, akkor megkérdezem a bizottságot, hogy szeretnének-e szólni. Úgy tűnik, hogy nincsen. Vagy mégis? Parancsoljon. Gá asszony. Euh, Köszönöm szépen. Szerettem volna én is megköszönni a jelentéstevőnek, Claude Moraesnek a munkáját, és szerettem volna a bizottság álláspontját ismertetni a korrelációs táblázatokról. Természetesen nagyon fontos, marad továbbra is ez az anyag a bizottság számára. Elfogadtuk azt, hogy hátra lépünk egy lépést ebben a témában azért, hogy pozitív jelzést küldjünk a menekültügyi csomag elfogadásával kapcsolatban. De sajnálatosnak tartjuk a tanácsnak az álláspontját ezzel a ponttal kapcsolatban. És továbbra is szeretnénk erről vitát folytatni a többi intézménnyel, és lesz majd egy közleményünk is ez, ennek kapcsán. Köszönöm, Claude. Igen. Én is szerettem volna Alexandernek megköszönni, illetve a kollégáknak a munkáját a bizottságtól. A helyzet az továbbra is az, hogy a korrelációs táblázattal kapcsolatos álláspontunkat fenntartjuk, és ugye a bizottság szeretné előmozdítani a menekültügyi csomagot. Számunkra ez nagyon fontos lenne, hiszen ezzel kapcsolatban egyéb előrelépések is történtek. Köszönöm. Elnézést, kicsit elkalandoztak a gondolatai. Köszönöm szépen. Nos, hát hatos napi rendi pont kapcsán azt mondhatom, hogy ezt kipipálhatjuk, de van még öt napi rendi pontunk. Az antidiszkriminációs irányelvet átteszik a következő ülésünkre, és még egy óránk maradt, hogy négy napi rendi ponttal foglalkozzunk. Ebből kettő az adatvédelmi biztos beszámolója, valamint a kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontjának jelentése, én nem hiszem, hogy 15 perc alatt le tudnánk a többi kettőt ö, tudni, de megpróbálunk mindent megtenni. Következő. Harmadik országok állampolgárai és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultaknak való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimum szabályok. Lambert képviselője szó. Köszönöm szépen! az árnyék jelentéstevőkkel sikerült a múlt héten tolmácsolás mellett találkoznunk, és akkor a módosításokat meg tudtuk vitatni, hiszen ma délután száz módosítást nem lehetne megvitatni. Most az emberek pisztanyára emlékeznek a, még arra, hogy hogyan is kívántuk a hágai programmal, a stokholmi programmal összhangba hozni ezt a kérdést, illetve a francia és német kormányok is azt mondták, hogy a szeptemberi dokumentumot minél hamarabb szeretnék lezárni. Egy munkadokumentumot terjesztettem elő, a az egyszerűsített formájú irányelvre vonatkozólag több mint száz módosítás érkezett ehhez az anyaghoz. Reméljük, hogy sikerül megegyezésre jutnunk, és még a belga elnökség alatt ezt az ügyet előre mozdítani, hiszen a belga ügynökséget nagyon érdekli ez a téma. Ezen felül azt mondhatom még, hogy a bizottsághoz képest, illetve jó magam által javasoltakhoz képest nagyon is eltérő módosítások is érkeztek. Megnézzük majd, hogy az ütemtervet hogyan tudjuk alakítani, hiszen a frakciók, az árnyékjelentéstevők szeretnék maguk is megvizsgálni az anyagot, illetve azt, hogy hogyan lehetne egy koherensebb rendszerhez elérkezni novemberben, talán sikerül majd november vége felé szavazni erről, ez volt az eredeti terv, de úgy tűnik, hogy ez sajnos nem, nem tartható, hiszen egy csütörtök délutáni mm, decemberi ülésen nincsen értelme megint csak a szavazásnak, tehát azt hiszem, hogy a szakbizottságunk sajnos csak a jövő év elején tud majd szavazni a magyar elnökség alatt akit egyébként szintén érdekel ez a téma. Néhány szóban a módosításokat ismertetném. Van jó néhány olyan, irány, olyan módosítás, amely az irányelv határán, hatáján kívül esik. Azt hiszem, hogy ahol sikerül megegyezésre jutni, ott talán majd megpróbálunk valamit tenni, de hát azért a bizottságnak is a saját véleményét kell majd képviselnie. Most akkor főként, hogyha ezek a Rikászt irányelv hatáskörén kívül esnek. Ezen kívül jó néhány más módosítás is érkezett, például a címre vonatkozólag is, illetve a nyelvezettel kapcsolatban, a humanitárius védelemmel kapcsolatban, a menekült státusszal kapcsolatban, illetve más védelmi státuszokkal kapcsolatban. Nos, sokat beszélhetnék még erről, azonban azt látom, hogy erre eléggé ideges képet vágott az elnökünk, mert hogy arról, hogy sokat beszélhetnék még. Úgyhogy majd megpróbálom összefoglalni írásban a módosításokat, és akkor mindenki jobban látja a helyzetet, és nem kell száz módosításon a magát. Elnök, egy valaki kérte a szót, illetve bocsánat, kettem. Sőt, hárman kértek szót de úgy gondolom, hogy ha csak januárban fogunk amúgy is szavazni, akkor talán lesz még rá időnk, hogy valamikor vitát nyithassunk erről a témáról. Álváró úr. Thank you very much, Chair. In this case, I have the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyja hírs asszony nevében szeretnék szólni, hogy árnyék jelentést a témának, de sajnos nem tud itt lenni ma és az ő nevében is szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó együttműködésért a jelentéstevőnek. Csak néhány kulcs szó. Ő úgy gondolja, hogy a kifejezéseket hasonlóan definiálják, például a család fogalmát, illetve vita folyik arról is, hogy mm, amikor a menekültekről van szó, akkor a státuszuknak milyen hatása van, én tisztában vagyok azzal, hogy önök ismerik eh, híres asszony eh, elképzeléseit. Nagyon sok időt vettem már igénybe korábban, úgyhogy most csak röviden szólok. Vitázni kell arról, hogy a munkaerőpiacot megnyissuk-e a menekülteknek, eh, és ez szolgálhatná az ő integrációjukat, de minden bizonyal erre a vitapontra sor kerülhet a következő alkalommal. Köszönöm szépen, mondja az elnök Holmájer asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák. Én is csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni a vitához. Először is köszönetet szeretnék mondani Jean Lambertnek, jelentéstevőként nagyon jó megbeszélést folytattunk. Nagyon sok pontot bevett eh, a jelentésbe, azok közül, amelyeket eh, együtt vitattunk meg, ahol még jogi tisztázása volt szükség, például a jogállamiság témájánál, illetve a szubszidiaritás szempontjából védett személyek, illetve a menekültek eh, között. Nagyon remélem, hogy intenzívebb vitát folytathatunk annak érdekében, hogy bizonyos kérdéseket még tisztázni tudjunk. Szeretnék egy kérdést felvetni, ez Szilvi Guillaume módosító indítványára vonatkozik, a 34-es módosítóra. Itt azt szerettem volna kérdezni a szocialista frakciótól, hogy a jövőben nem szeretnének hontalanokról, illetve a harmadik országbeliekről beszélni, hanem olyan polgárokról, akik egy Európai Uniós tagországon belül nyújtottak be kérvényt, tehát nem definiálták azt, hogy mit jelentene az, ha például egy olyas valaki, aki uh, már eleve uniós állampolgár, például egy román Franciaországban, vagy egy francia Görögországban is benyújthatna uh, kérvényt. Tehát a szocialista frakcióról meg szerettem volna kérdezni, a frakciótól meg szerettem volna kérdezni ezt, hogy mi áll ennek a módosítónak a hátterében. Szeretném, hogyha tisztáznák ezt a pontot. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Kicsit brutális vagyok, úgy tűnik, de az elnök a konferenciájához forduljanak panaszaikkal, hiszen ők két órától fosztottak meg bennünket, ami a tolmácsolást illeti és már egy pontot le is vettünk a napirendről, tehát 5 óra 15 után is folytathatjuk a vitát tolmácsolás nélkül, de én már előre tudom azt, hogy emiatt is sokan fognak panaszkodni. Éppen ezért sűrítenünk kell a pontokat. López kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a általa végzett munkáért. Átolvasva a módosító indítványait, azt kell mondjam, hogy örülök, hogy a végén közeledtek az álláspontok, és látjuk, hogy az a fontos, hogy megállapodjunk. Ami Szívi Gíjom módosító indítványát érinti, ezzel kapcsolatban nem mondanék semmit. Ezt ő benyújtotta, jó, ez egy módosító javaslat, amely amely már bizonyos évek óta levegőbe lovó kérdéseket kezel, azonban ami a jogi alapot illeti, ezt még egyszer meg kellene néznie, hogy milyen irányba módosít ez az indítvány. Nem akarom itt eh, fe, feleslegesen rabolni az időt, de mindenképpen beszéljünk meg a módosító indítványokról. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan. Végighallgattam a hozzászólásokat, és ebből úgy tűnik számunkra, vagy számomra, hogy itt a szubszidiaritás elve fontos kérdés, ugyanis amennyiben nem tudjuk meghatározni a, kezdeményezett, a kedvezményezettséget, akkor ezzel azt kockáztatjuk, hogy az egyes tagállamok nem lesznek képes egyedül megoldani ezt a problémát. Ugye főként a kiskorúakkal kapcsolatban még nagyobb problémát jelent ez, számukra egy külön inkluziós programot kellene kidolgozni, és egyébként a státusz mm, megítélésén túl is fontos az, hogy a kedvezményezettek eh, mindenféle egészségügyi szolgáltatást kapjanak, hiszen ez a jóléthez való joghoz kapcsolódik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tavares úr az utolsó. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Jean munkáját. Néhány módosítást beterjesztettünk. Az egyik egy etnikai csoporthoz való tartozást, tehát egy üldöztetett csoporthoz való tartozást jelent, hogy vajon miért üldöznek valakit? Azért, mert az egy ilyen csoporthoz tartozik, vagy pedig azt hiszik, hogy egy ilyen csoporthoz tartoznak. Lehetnek például szomszédos területen élők is az etnikai csoporttal kapcsolatban. Tehát azt is mondhatják egyesek, hogy egy bizonyos etnikai csoporthoz tartozásuk miatt üldözték őket, amikor valójában nem tartoznak ahhoz a csoporthoz. Ez igazából nem jelent különbséget, hogy valóban öm, részesei-e az adott személyek ennek az etnikai csoportnak, vagy pedig csak úgy gondolják az üldözők, hogy ők részei. Elnök, köszönöm. Úgy tűnik többen nem kívánnak hozzászólni, akkor jelentéstevő visszakapja a szót Lambert asszony. Thank you and thank you also to... Köszönöm szépen, köszönöm a kollégák érdeklődését, illetve azt, hogy szeretnének előrelépni Megpróbálok egy olyan anyagot összeállítani, amely a módosítókat részletesebben figyelembe veszi. A 34-es módosítóra is vissza fogok térni. Úgy érzem, hogy értettem azt, mire gondol, de nem biztos, hogy megegy- meg- elképzeléseink megegyeznek. Vissza fogunk még erre térni, és elnézést, hogy csak ilyen rövid vitára kerülhetett sor ma délután. Köszönöm. Köszönöm. Én is elnézést kérek csak próbáltam a napi rendet végigvinni. A napirend szerint lenne egy előadás ma. Nem látok a képviseletükben senkit itt a teremben. Az adatvédelmi biztos nincs itt, illetve a kábítószer kábítószer függőségi megfigyelőközpont előadására később került volna sor, éppen ezért áttérünk Buzutil képviselő jelentésére, az imént osztottuk ezt szét. Én tudom, hogy nagyon kevés idő van egy ilyen fontos témára. Ennek alternatívája az lehet, hogy a, ezt a napi rendi pontot elhalasztjuk a következő ülésre de ez csütörtök délután lehetne, és ez nem ideális. Nézzük meg, hogy meddig tudunk eljutni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltelte és számomra, hogy bemutathatom ezt a jelentést, amelyet a változásokról készítettem, amelyeket a Frontex mandátuma kapcsán javasoltak, illetve a tagországok együttműködésére vonatkozóan a külső határokon. Számos ülésre, megbeszélésre került sor a bizottsággal, a tanácssal, a frontex is. Meglátogattam a Frontexet, mielőtt ma ide érkeztem, és az árnyék jelentéstevőkkel is találkoztam, illetve az LDPS e eh, irodájának képviselőjével is. Első eszmecserére került sor nemrégiben a témában, itt a szakbizottságban, és az anyag, ami önök előtt van, 68 módosító indítványt tartalmaz. Ezeket 10 különböző témára lehetne taglalni, és mivel elnök asszonyon ma nagyon szigorú, csak ötöt fogok ezek közül felsorolni, pusztán a felét, ha megengedi. Tehát a tízből ezt az ötöt fogom csak leírni. Az első a az alapvető emberi jogokat szeretné erősíteni. Ez a dokumentum számomra ez rendkívül fontos, és a kollégák számára is más frakciókból. A második pont. Azt javaslom, hogy a határvédelmet, a védelmi szerveket eh, a Frontexhez társítsuk, függetlenül attól, hogy a Frontex fellépéseit, vagy a határokon történő gyors fellépési akciókat valósítják e meg. Tehát nevezzük őket nevükön. Éppen ezért a szövegben azt javaslom, hogy EU határvédelmi szervekként emlegessük őket. Egy olyan kifejezésről van szó, amelyet eddig sajnos ebben a szabályozásban nem használtak, és én ennek módosítására teszek javaslatot. A harmadik pont. A Frontex jó lenne, ha nem csak a kényszerített deportációk kapcsán kapcsolódna be a műveletekbe, hanem az önkéntes segbe is. A személyes adatok védelme rendkívül fontos a Frontex kapcsán, annak érdekében, hogy bizonyos aspektusok hangsúlyozása kerülhessenek. Ez egy nagyon érzékeny pont, éppen ezért erre a pontra csak nagyon pontos biztosítékok alapján tettem javaslatot. Ezen kívül a demokratikus ellenőrzés feladatát hangsúlyozom, és az Európai Parlament kompetenciája is bővült, az ügynökségek munkáját ellenőrizheti illetve a harmadik országokkal való együttműködésben is felmerült mindez. Az tíz új pontból ez az öt legfontosabb várom a kollégák visszajelzését, az esetleges módosító indítványokat, illetve várom azt is, hogy sikerüljön a frakciókon átnyúlóan is megerősíteni ezt az anyagot. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen, hogy ilyen együttműködő volt. Ketten kértek szót. Azt javaslom, hogy először eh, ezeket eh, hallgassuk meg, és utána hagyjuk lélegzetni, pihenéshez jutni a bizottságot, utána megadjuk neki is a szót. Először Alvaró képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is gratulálni szeretnék önnek, miszerint a lehetetlen megvalósította itt, 120 perc anyagát 60 percbe szorította. jelentést tevünk nevében szerettem volna szót kérni. Frontex témájában Köszönetet szeretnék mondani neked, Simon. Árnyékjelentéstevőnk nevében teszem ezt meg. Nagyon jó volt az együttműködés. Cecília egyetért a világos mandátummal, illetve az alapvető emberi jogok megerősítésével, és nagyon fontos, hogy ezeket figyelembe vetted a harmadik országokkal való együttműködést és a parlamenti ellenőrzés témáját felvetetted, a személyes adatokat is. Itt hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy ezek továbbítása szab, szigorú szabályok mentén kell, hogy történjen. Van még egy további pont, amelyre árnyék jelentéstevünk javaslatot tett. Egyetértünk azzal, hogy legyen saját felszereltsége a Frontexnek, és vizsgáljuk azonban meg azt, hogyha bérelnék a felszerelést, akkor ez milyen költségekkel járna. Általában véve egyet tud érteni frakciónk a jelentéssel. Sok sikert kívánunk és gratulálunk az eddigi munkához. Elnök asszony, önnek is gratulálok, hiszen nem könnyű a munkát végezni, amikor ön nagyon uh, szigorú. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, általában nagyon kedves vagyok. Keller asszony, köszönöm szépen, én is szerettem volna megköszönni az igen jó együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel. Természetesen az 54 olvas, oldalt nem olvastam most végig, de a prezentációból kiderült számomra, hogy az emberi jogok erősítése az egyik fontos pont. Persze itt nagyon sok részletkérdést meg kell még vitatni, aztán itt van a parlament demokratikus ellenőrzési joga, és a személyes adatok. Nos, hát ezzel kapcsolatban más állásponton vagyok, ahogyan minden bizonyal várták is. Biztos, hogy itt lesznek más módosításaim is, de erre gondolom mindenki számított. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bronc úr. Yes, um, I'm... Köszönöm szépen. Meglep, hogy egyáltalán felmerül a kérdés az adatvételemmel kapcsolatban. Nem tudom, hogy hogy lehetne máshogy védeni Európa határait. Azt hiszem, hogy azért oda kell figyelni arra, hogy ne engedjünk be embereket a hátsó ajtó, miközben a főajtót bezárjuk. Elnök, köszönöm szépen. Közben talán a bizottság és a tanács is levegővételhez jutott Teleman úr kapja meg először a szót. Thank you, Chair. Yeah. Köszönöm. Nos, hát nem messziről érkeztünk, szerencsére. Azt tudom mondani, hogy nagyon röviden tudok nyilatkozni, hiszen nem volt időnk igazából végig olvasni az anyagot, fél órával ezelőtt kaptuk meg, és sajnos nem voltam itt a jelentéstevő prezentációján sem, Úgyhogy egyelőre fenntartjuk még az álláspontunkat, és később fejtjük ki. Köszönjük, hát így elég gyorsan lehet végezni a napi rendel. Nem tudom, úgy látom, hogy a tanács, mintha nem lenne itt, ugye? Nincs itt senki? A felelős személy a tanácstól nincs itt. Hát akkor nincs felelős személy, akkor visszaadom a szót Busuti úrnak. Köszönöm szépen. Nos, hát érthető, hiszen a jelentést csak nemrég osztottuk ki. Úgyhogy fair enough. Egy reakcióm lenne Alexander Álvaró felvetésére. Ő egy Európai Bizottsági Javaslatra utalt, mi szerint a saját saját eszközöket beszerzésével kapcsolatban. Nos, szeretném azt elmondani, hogy várom a visszajelzéseket a két másik intézménytől is, és remélem, hogy egy igen széles körű megállapodást tudunk majd tető alá hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Módosítások beterjesztésének határideje december 14 kedd dél. És január 25-26-án fogunk a Libében erről vitázni. Köszönjük szépen! Most ezzel következik az éves jelentés kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontjának 2010-re vonatkozó éves jelentését hallgassuk meg. Még egy kicsit nem korai ez 2010-re vonatkozólag? Götz úr, aki az IMCDDA vezetője, önt kérem fel az ismertetésére. Yes, thank you very much for being here. Um, you can Köszönöm szépen, hogy eljött az ülésünkre. A tolmácsok itt vannak még negyed hatig. Parancsoljon, meg is adom a szót. So, herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende, äh, meine Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen, hogy most is, mint minden eddig évben összefoglalhatom önök előtt a kábítószer probléma állásával kapcsolatos európai helyzetet. Azt gondolom, hogy ebben az évben egyszerűen is fogalmazhatunk, azonos maradt a kábítószerfogyasztás mértéke, mint az előző években. Konstans maradt. Azonban, ha itt tennénk, akkor nem vennénk figyelembe, hogy sokkal összetettebbé vált a kábítószerfogyasztás problematikája, és sokkal innovatívabb és dinamikusabb kábítószerfogyasztói piac van, mint az előző években, tehát a hosszú távú európai és nemzeti stratégiáinkban is figyelembe kell vennünk ezt a körülményt, így például a 2013-as, 2014-es EU stratégiában is. Ami pedig a jelentés tartalmát illeti, Engedjük meg, hogy a heroinnal és más egyéb szerekkel kezdjek. A heroinfogyasztás a leg legakutabb probléma Európában a szociális és társadalmi következményei miatt. A leg az évi 7-8 ezer kábítószerfogyasztásra visszavezethető halálesetből is a legtöbb heroinfogyasztásra vezethető vissza. 1 millió 30, 1,35 millió heroin fogyasztó van jelenleg Európában, és ez a szám az el, elmúlt években konstans maradt, jól lehet, 2007-ig nagyon csökkent Afganisztánban az ópiumgyártás azoknak a részaránya, akik injekcióval, tehát a legkárosabb formában veszik magukhoz a heroint, náluk ugyanaz figyelhető meg, mint más területen. Sajnos itt a kárcsökkentő intézkedések nem járultak hozzá ahhoz, hogy a kábítószer fogyasztással együtt a betegségek, így a hívnek a terjedése is csökkenjen. Tehát sajnos egy megnyugtató helyzettől nagyon messze vagyunk mind a mai napig, azonban, ha megnézzük az európai szomszédainkat, mit látunk ott? Riasztó példa a injekciós e, a injekciós ópiumfogyasztás e, és az ehhez kapcsolódó hívfertőzések terjedése e, Ukrajnában és Oroszországban. Tehát erre figyelmet kell itt Európában fordítanunk, és lehetőségeink szerint segítenünk is kell ezt a két országot ami a stimuláló szereket, kábítós, stimuláló kábítószereket illeti a kokain, az extazi és a, amfetamin játsza Európában a fő szerepet. A késő 90-es években a kokain fogyasztás jelentős mértékben megjött, és a ma a kender után a kokain a második leggyakrabban fogyasztott illegális kábítószer. Körülbelül évente 4 millió európai fogyasztó fogyaszt kokaint nagyon viszonylag, viszonylag kevés országra esik a fogyasztás nagy része. A kokain fogyasztás ugyanis a szociálisan jól integrált néprétegekre korlátozódik, azonban ez változóban van, átterjed az alacsonyabb státuszú rétegre is, növekszik a fogyasztás iránti igény, és a halálesetek száma is, és ez természetesen a társadalmi költségeket jelentős mértékben növeli a kokain növekvő népszerűségre nem csak európai okokra vezethető vissza. A Nyugat, Nyugat-Afrikának a kokain kereskedelemben való szerepe erősödött, és ez eh, hozzájárul ennek a régiónak a destabilizálódásához. Ezzel párhuzamosan vannak arra utaló jelek, hogy a bűnüldöző, nyugat-európai bűnüldöző eh, eh, szerbeknek az intézkedésére reakcióképpen kelet-afrikán e, e, és más területeken keresztül alternatív kereskedelmi útvonalakat, bejutási útvonalakat nyitnak Európába. Észak, Kelet és Dél e, Európában hasonlóan magas az amfetamin fogyasztásának részaránya. Bárok és a klubok látogatásakor az ecstasy tableták fogyasztása jelentős mértékű. Az elmúlt évben 2,5 millió eh, fogyasztó fogyasztott extazit. Például BZP és mecetron tartalmú extazi tablettát eh, fogyasztottak eh, a klubokat látogatók. Jól lehet, intézkedéseket tettünk, a piac gyorsan tud alkalmazkodni a megváltozott ellenintézkedéseinkre a szórakozni vágyók körében, a szórakozni vágyó fiatalok körében különböző pszichoaktív anyagoknak a keverékét fogyasztják újabban. Ilyen rövid idő alatt ezeknek a egészségügyi és társadalmi következményére sajnos még nem térhetek ki, azonban egy szempontra mindenképpen utalnék. Nagyon sokszor az alkohol hatását, vitat, alkohol hatását hangsúlyozzák az autóvezetésre, azonban ugyanilyen fontos szerepet játszik a kábi, kábítószer hatása az autóvezetésre, és ezzel a problémával a kábítószer hatása alatti autóvezetésre keveset foglalkoznak. A leggyakrabban fogyasztott illegális drog az a kender, az elmúlt évben 23 millió európai fogyasztott kendert, és körülbelül 75 millió tapasztalata van már a kender fogyasztással kapcsolatban. Az a 4 millió európai pedig, akik eh, naponta fogyasztják, különösen figyelembevételt igényelnek. Nagyon nehéz a helyzet. Egyrészt nagyon sok eh, nagyon sok fiatal eh, feladja a kábítószerfogyasztást, mielőtt nagyon függővé válik, azonban nagyon súlyosak a légzőszervi pszichotikus megbetegedések, amelyek csak évekkel később jelentkeznek, és nem hozható közvetlen összefüggésbe a kender fogyasztása. A gyakori kanabisz fogyasztás és pszichotikus betegségeknek a je, pszichotikus betegségek jelentkezése közötti kapcsolatot egyre inkább elismerik. A, az európai, főleg nyugat-európai belső kanabisztermelés az utóbbi években növekedett. Vannak olyan helyek, ahol akár több ezer növényből álló ültetvények is vannak, és ez gyakorlatilag a helyi szervezet bűnözésnek az erősödéséhez is vezet. Hiszen nyilvánvalóan a kender a fogyasztó közelében van rögtön ott a helyszínen. Tehát az Európán belüli kanabisz termelés csak az e, egyike a kábítószerpiacon jelentkező új fejleményeknek. Egy másik fontos téma, a szekund, szekunder, tehát másodlagos finomító laboroknak a berendezése itt, különböző anyagokból, például plastikból és, és mélepényből finomítanak kokaint. 2009-ben egy európai előrejelző rendszerről beszéltünk, és 24 új hatóanyagot jelzett nekünk ez a rendszer 2009-ben, és ez is utal arra, hogy a piacnak az összetettsége egyre inkább növekszik. Jelenleg 33 ilyen összetevőről tudunk a bejelentett új kábítószerek között több is halálos, például a kaninon, ez gyakorlatilag az extazinak már az alternatívájaként fogyasztják, vagy a kokain alternatívájaként néhány haláleset is volt, néhány lefoglalás is volt, és kiderült, hogy az egyik az összetevőknek, a mefetron, e, az rendkívül kockázatos, és éppen ezért e, jelenleg már vitatkozunk egy Európa, e, Európát átfogó tilalomról. Elmúlt évben Spice néven forgalomba hozott kábítószer, kábítószerről, szintetikus kanabioid kábítószerről számoltunk be önösznek. Ez a TAC, a kanabis növényben megtalálható TAC-ból készül ez az anyag. Az előrejelző rendszerünkön kilenc új kanabioid szert jeleztek számunkra, tehát azt mutatkozik, hogy ezek az összetevők is egyre inkább elterjednek Európában. Azonban a sikeres ellenőrző intézkedéseknek köszönhetően az ilyen psa, psa, spice hasonló ilyen keverékek forgalomba hozatala megnehezült. A kont, a, kontrolli, a kontrollált drogeladásnak az alternatívájaként is terjesztenek szereket, azonban ezeknek hosszú távú hatása lett az emberi szervezetre, amiket nehéz felmérni, itt nehéz konkrét kijelentést tenni a fogyasztóknak a számával kapcsolatban, tekintettel arra, hogy állandóan változnak a hatóanyagok és a termékeknek a neve is. Éppen ezért egy, egy szisztematikus monitoringra, ellenőrzésre van szükség. Például az online kereskedelem területén eddig 170 online boltot ismerünk, ahol halucinogén szereket nem feltétlen európaiaknak, de minden esetre polgároknak árulnak. Ez is mutatja, hogy Európában nem alábecsülandő ezeknek a e termékek piacának a növekedése. Egy központi kérdése az európai drogpolitikának, hogy ezeket az új hatóanyagokat hogyan tudjuk hatékonyan és gyorsan ellenőrizni. Nyilvánvalóan erre semmiféle szabadalmaztatott módszer nincsen olyan intézkedéseket kell hoznunk, amik több eredményt érnek el. Itt egymástól kell tanulnunk, és itt európai szinten kell valamilyen egységes szabályozást alkotnunk. Hölgyeim és uraim, az a kérdés, ami az elmúlt két évben a leginkább irányba föl lett téve újságírók által, az az, hogy a kábítószerfogyasztás hogyan befolyásolja a gazdasági növekedést. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek kevesebb pénze van, mert kábítószert fogyaszt, akkor kevés, kevesebbet fog fogyasztani. Azonban máshogy is nézhetjük a dolgot, akinek kevesebb kérdése van, mert elveszett a munkahelyét, az valószínűleg fogékonyá válik a kábítószer fogyasztásra. Az a helyzet a függők esetében, a kábítószer függők esetében, hogy az ő helyzetük még nehezebb a gazdaságilag nehéz időszakokban amikor csökkentik a szociális támogatásokat, a szociális utatásokat, akkor fönnáll annak a kockázata, hogy részt vesznek bűn, bűncselekményekben, és ezt a problémát is előtérbe kell helyeznünk. Ami pedig a kár csökkentés, a prevenció kérdését illeti, itt csökkentek a pénzeszközeink, és ez gyakorlatilag kirekesztés, ez politikai problémákhoz vezethet. Nem mondhatom önöknek, hogy ne csökkentsék a pénzeket, de hát sajnos van néhány olyan ország, amelyeknek nincsen lehetősége, hogy más helyen csökkentsen, és ezeket az pénzeszközöket csökkenti. Ezen a területen a kiadások csökkentése sajnos sok esetben elkerülhetetlen, de arra gondolni kell, hogy az elmúlt időszakban néhány intézkedés azzal a hatással járt, vagy jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kábítószerfogyasztók társadalmi vagy egészségügyi helyzetét javítsa, és a kábítószerfogyasztás mértékét csökkentse. Zárásképpen pedig néhány, néhány megjegyzésem a politikai döntéshozókhoz, hogy ha megkerülhetetlenek a kiadás csökkenések, akkor is mindenképpen a költség-haszon elemzést el kell végezni, és ezt kell a központi szemponté tenni. Ezt egy konkrét példával szeretném megvilágítani. Európában minden évben legalább egy ember vesz részt kábítószer függőségi kezelésben, tehát elvonó kúrán. Az elmúlt 15 évben folyamatosan növekedett az elvonó kúra iránti igény, és egyre több európai büntetés végrehajtási intézmény is kínál ilyen elvonó kúrákat. Ezáltal haláleseteket, hívfertőzéseket sikerült megelőzni, és a problematikus drogfogyasztók számát is sikerült konstant szinten tartani. és ezáltal gyakorlatilag nyilván a saját szociális környezetük számára is csökkentettük a problémákat. Vannak más költséges intézkedések is, például média kampányok, reklámkampányok, vagy kábítószerfogyasztóknak a letartóztatása. Nyilvánvalóan ezek kevésbé evidens eszközök. Zárásképpen pedig arra szeretnék utalni, hogy az Európai Kábítószer és Kábítószer Függőségi Megfigyelő Központ feladata egy átfogó feladat, az a feladata, hogy Európában tájékoz, figyelje és tájékoztassa a nyilvánosságot az intéz, ezzel kapcsolatos intézkedésekről. Ez nem mindig egyszerű feladat, mindenképpen kötelezettségünk, hogy a hogy elfoglatlanul tárgyaljuk, és tudományos igényel tárgyaljuk az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és ezáltal egy szakszerű, megalapozott vitát támogassunk itt Európában, amely még konzekvensebb, még hatékonyabb intézkedéseket vezet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió intézményei, a parlamentet beleértve megpróbálták megkerülni azt, hogy a politikáink hatékonyságát megvizsgálja valaki, és most a gazdasági válság kapcsán ezt kénytelenek vagyunk megtenni. Csak néhány kérdése van idő. Hárman kértek szót, kérem őket arra, hogy egy percben korlátozzák a mondandójukat. Szigorúan egy perc áll rendelkezésre, és akkor utána lesz még lehetőség a válaszok meghallgatására. Jakulino asszony, és utána Bronsz úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam a megfigyelőközpont igazgatójának jelentését. Konkrét adatokat hallhattunk, ami az egyes tagországok helyzetét illeti szintén. A drogellenes politika ezzel kapcsolatban konkrét adatok hangzottak el. A jelenlegi politika nem feleg, felel meg a jelenlegi időknek függetlenül a megfigyelő központ erőfeszítéseitől. A Szankó főigazgatóság foglalkozik ezzel a kérdéssel, a Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság is, és közös a felelősség, ez pedig a megelőzésben és a társadalomban való újraintegráció. Néha azonban nem könnyű a családoknak tanácsot adni, és úgy tűnik, hogy a piac is sokkal alkalmazkodó képes. Tehát az új eh, szubstanciák miatt új intézkedésekre van szükség. Nagyon remélem, hogy világos eh, orientációt kapunk ezzel a tematikával kapcsolatban. Elnök, szigorúan egy percben adok szót, eh, Bronsz úr és Keller asszony. Hogyha az ellátás fontos, akkor ezt is figyelem, ezt is figyelembe kell kísérnünk, egyébként csak az árakról lesz szó. A délereknél a kiskereskedelem erősödött, illetve alacsony számú fogyasztók, a rendőrség azonban figyelmen kívül hagyta azt, hogy a gazdag környezetekből származó fogyasztókkal is foglalkozni kell. Miért hagyták ezt figyelmen kívül? Azért, mert ezek olyan területek, ahova nem teszi be a lábát a rendőrség, tehát nem molesztálják őket. Köszönöm. Köszönöm, hárman kértek még szót, és utána lezárom a hozzászólt listáját. Keller asszony, majd Muller úr. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem figyeltettem, eh, de az alkohol sem az írásbeli, sem a szóbeli jelentésben nem hangzott el, lehet, hogy nem az önök asztalára tartozik ez, de az egyik leghalálosabb drogról van szó. A Mulder úr, és utána Angelili asszony kapnak szó, Kérdésem a következő. Rendelkezik-e bármely intézet is arról, hogy a drogok eh, kapcsán is kikerüljön ez a terület a bűncselekmények alól, ugyanúgy, ahogy ez az alkoholnál megvan. Köszönöm. Angelini asszony. Grazie. Köszönöm szépen. Megnéztem az anyagot, de csak most. Úgyhogy ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy a smart dragokról esik szó. esik ez szó, vagy sem? és a Lisszaboni megfigyelő központ ezzel a kapcsolatos, tehát ezzel a kapcsolatos kérdésekben állást foglal vagy sem, hiszen ez egy fontos fejlemény, és jogi vonzatai is vannak. Köszönöm. Tavares úr, azt hiszem az utolsó valóban, és aztán néhány percben ön is válaszolhat. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az egyik a smart shopokra vonatkozik. ezzel kapcsolatban mit tud mondani, hogy a különböző tagállamokban, fővárosokban létező smart shopokkal kapcsolatban mi az ön véleménye. Másodszorban pedig a cannabis gazdasági mm, mondjuk forgalmát meg tudná ebecsülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hátulról fogom kezdeni a kérdésekre való vállalás, válaszolást. Nos, hát nem tudok konkrét számmal válaszolni az utolsó kérdésre. Nagyon nehéz a kanabisz piac teljes forgalmának megítélése. Tudjuk, hogy 4 millióan használják naponta, 78 millióan kipróbálták. Tehát ilyen típusú információink vannak, azonban nem tudjuk, hogy pontosan az ára hogyan is néz ki, hiszen ez nagyon különböző lehet országról országra, és hogy néznek ki a fogyasztási szokások egyre több Európában is a termelés 3 tonna naponta Észak-Afrikából származó import kanabis, és kb. 10% itt helyben, Európában termesztett. Úgyhogy azt hiszem, hogy sokkal több, mint amire egyébként gondolunk, de nincsenek konkrét számadataink. Smart Shops, Smart Drugs. Nos, hát ez megint csak egy olyan terület, ahol nem csak a betiltott ö, drogokról van szó, hiszen itt vannak a dopingok, itt vannak a ö, felírásra szoruló gyógyszertermékek és, és más termékek még. Tehát ö, évről évre újakat és újakat ö, írunk fel a listánkra, most 33 szerepel egyébként a listán, az Európol is ugyanezt a listát alkalmazza. És azt kell, hogy mondjam, hogy a tagállamokban nagyon különböző a hozzáállás a kérdéshez. Ön beszélt egy betiltott eljárásról, azt kell, hogy mondjam, hogy 17 tagállamban már most is ellenőrzés alá tartozik ez a drogfajta, és nagyon nehéz azt mondani, hogy hogyan is lehet ellenőrzés alá vonni, hiszen bizonyos tagállamok egyáltalán nem hajlandóak erről jogszabályt alkotni, máshol mm, csak már létező jogszabályokat lehet alkalmazni. Például csak Lengyelországban egy hétvégén 1100 ilyen kis üzletet zártak be, és ezt fogyasztóvédelmi jogszabályokra hivatkozva tudták megtenni, ugyanis ez egy eléggé általános jellegű jog Lengyelországban, Írországban. A rendőrök más megközelítést kell, hogy alkalmazzanak, ugyanis ott nincsen ez a fajta generikus jog. Ezek az úgynevezett smart shopok elég gyakran ö, nyitnak ö, ilyen, tehát bizonyos tagállamokban elég gyakran nyitnak ilyen üzleteket. Portugáliában például hetet, csak a múlt héten. És bizony, itt igen könnyen kapnak a fogyasztók ö, információt szinte bármiről, és kapnak olyan, vagy juthatnak olyan szerekhez, amelyek nincsenek teljes mértékben betiltva. A bevált gyakorlatok cseréje egy nagyon jó módszer, és elemezni kell a különböző jogi megközelítéseket is. De igazából most még csak nagyon az elején tartunk ennek a folyamatnak. Ami a dekriminalizációt illeti, most hát nekünk nincsen véleményünk erről, nem is ez a feladatunk. Mit is teszünk akkor? Megpróbáljuk a helyzetet elemezni, és összehasonlítani a különböző tagállamokban, Gyakran liberalizációval kezdődik, de hát Európában nincsen egyetlen olyan ország sem, amely a kemény kábítószereket büntetésmentessé kívánja tenni. A kis mennyiségek saját használatra és így tovább bizonyos tagállamokban nem büntetendő cselekmények, máshol igen. Tehát óriásiak a különbségek, abban is, hogy a megelőzés vagy a különböző a kezelések felé hogyan irányítják el a fogyasztókat. És hogy ez része-e a rendőri felépésnek vagy sem. Ezzel kapcsolatban tehát véleményünk nincs, de Európában jelenleg senkit sem büntetnek börtönbüntetéssel azért, mert kábítószer használó. Ami az alkoholt illeti, Nos, hát ezzel csak akkor tudunk foglalkozni, hogyha a, az engedélyezett szerek kategóriáján belül mozgunk. A többi kérdések inkább megjegyzések voltak, vagy nyilatkozatok. Köszönöm szépen, Götz úr, és még egyszer elnézést kérek, hogy ennyire siettet nem kellett. Hogyha maradnak még kérdések, akkor kérem, hogy ezeket adják át a titkárságnak. Másik felszólalónk Höstings úr, az Európai Adatvédelmi Biztos irodájától, aki a 2009-es évi jelentéséről fog beszámolni. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk. Nincs túl sok időnk, úgyhogy rövid leszek. Götz úr nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen 2010-es évet kellett értékelnie, úgymond előre. Mi a 2009-es évet értékeljük most adatvédelmi szempontból. Ma reggel az Európai Bizottság illetékes közmelményére reagálva az éves jelentést megjelentettük, és ezzel kapcsolatban szeretnék néhány fontos dolgot kiemelni. Ami a bizottsági közleményt illeti, a mai napon a kulcsfontosságú üzenet az volt, hogy igen fontos az adatvédelem kérdése, és hatékonyabb védelmet kell biztosítani 2015-ig az Európai Információs Társadalom számára. És az Európai Bizottság valóban nagyon ambiciózus, hogy egy javaslat találjon elő még a jövő éven belül. De ugye még nincs 2015, sőt, főként nem az után nem vagyunk. Úgyhogy addig a meglévő szabályokat kell alkalmaznunk az LDPS-en belül. és minden intézménynek megnézzük azt, hogy mennyire felel meg ezeknek az elvárásoknak. Nagyon jó fejleményekről számolhatunk egyébként be a főbb trendek ezen a területen, azt mutatják, és Giovanni Butarelli is erre rá tud majd mutatni, amennyiben idő lesz rá. Most éppen az ellenőrzésre térünk át, és valószínűleg az év végére politikai uh, nyilatkozatot fogunk uh, kiadni ezzel kapcsolatban. Ami a konzultációt illeti, nagyon sok olyan véleményt hallhatunk, és ezeknek egyébként a hatásköre is egyre kiterjedtebb, nem csak a libe hatáskörébe tartozó, hanem azon túlmutató kérdések is felmerülnek itt. És ezek azt mutatják, hogy a nemzeti hatóságoknál ülő kollégákkal igen jól tudunk együttműködni. A prioritásaink a jövő évre. Erről is szeretnék majd beszélni, de előbb még a kontextust ismertetném ahogyan önök is tudják, az adatvédelem egyre fontosabbá válik. Nem csak Európában, hanem úgy tűnik, hogy az óceánon túlról is nagyon biztató jelek érkeznek, és nagyon-nagyon fontos a felülvizsgálat, ugyanis erős és hatékony adatvédelemre van szükség, egy olyan társadalomban, amely egyre inkább adattól függővé válik. Ugyanakkor ambiciózusnak kell lennünk, hogy a gyakorlatban is megvalósuljon a hatékonyság. Tetszik nekünk a bizottság javaslata, de a következő nagy lépés mégis a nagy kihívás, az új jogi keretek megalkotására gondolok. Olyan jogi keretekre, amelyek valóban átfogóak, és olyan hatékonyak, amennyire arra szükség van. Nos, hát ebben a lépésben majd az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is fontos szerep jut. Biztos vagyok benne, hogy önök is erre már készülnek. Lesznek majd olyan találkozók, alkalmak, amikor fel lehet készülni, be lehet melegíteni. De a bizottság feladata az lesz, hogy azt az életfontosságú következő lépést megtegye. Itt a parlamentben önök a felelősei ennek a kérdésnek, itt nem hagyhatunk magunknak hibázási lehetőséget, hiszen óriásiak a kihívások, és javaslatokkal, ambiciózus megoldásokkal kell előállnunk. Semmi értelme annak, hogy hátra figyeljünk. Most inkább az a feladat, hogy a hatékonyságba fektessünk be. És ez mit is jelent? nagyobb harmonizációt a belső piacon belül, és újra kell gondolni a jelenlegi kereteket. Több közvetlenül alkalmazandó európai jogszabályra van szükség, talán ez lenne a válasz lényege. A technológiai semlegesség nagyon fontos, a design, az elszámoltathatóság, és hangsúlyozok azt is, hogy ez a fajta átfogó keret bizony a rendőrségi és igazságügyi együttműködésre is ki kellene, hogy terjedjen. Az Európai Bizottság anyaga azonban ezen a területen igen óvatosan fogalmaz. Pedig szerintem a tanács és a parlament az új szerződés alapján felhatalmazást kap arra, hogy erősítse ezt a területet. Függetlenség, források szempontjából és végrehajtási szempontból egyaránt. Tehát a végrehajtás nagyon fontos, európai és nemzeti szinten, és ez azt is jelenti, hogy a bizottságnak és más, te, más intézményeknek a jelenlegi szabályoknak meg kell felelnie, ez a területen egyébként jó irányba haladunk, és ami az új jogalkotást illeti, különböző szereplőkkel kell majd együttműködnünk. Megadom Giovanninak a szót, remélem, hogy lesz egy kis ideje, és aztán talán néhány kérdésre is lesz időnk. Köszönöm szépen! A 2009-es éves jelentés kb. 10 oldalas, az összes fontos információ, illetve részlet szerepel ebben azzal kapcsolatban, hogy hogyan is végeztük munkánkat. Leginkább ajánlástevőként, eh, illetve az európai intézmények eh, garanciájaként, és együttműködve a tagállamok hatóságaival, annak érdekében, hogy egy koherensebb adatvédelmet tudjunk biztosítani az összes tagállamban. A 2009-es tevékenységünk a felülvizsgálatot, illetve a tracking, monitoring és compliance complaints területre összpontosítható, célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy az európai intézmények megfelelnek-e az adott adatvédelmi körülményeknek. Nagyon sok ellenőrzést végeztünk, például a telefonos lehallgatások, vagy más nyomozási technikák tekintetében. Egyébként ezzel kapcsolatban közé is tettük megfigyeléseinket. Az európai intézmények nagyon jó úton haladnak az adatvédelmi kérdések betartásához. Azonban a legtöbb ügynökségnél igen alacsony az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés szintje. Ezeknek az ügynökségeknek a listája egyébként szerepel a közleményben, jelentésben. 111 panaszt kaptunk, ebből egy néhány befogadhatatlan volt, 42 viszont befogadható volt, és ezek nagyon érdekes, érzékeny témákat mutattak, bizalmasság megsértése, vagy az adatok illegális felhasználása, adatokhoz való illegális hozzáférés, és így tovább. Ebből mi azt mondtuk le, hogy 8 esetben történt adatvédelmi jogsértés. Minden esetre önök is tudják, hogy konzultációs jogkörünkben, mint például a privacy irányelv, kérdésében milyen információkat gyűjtöttünk. Nagyon jó, érdekes együttműködést alakíthattunk ki a jelentéstevőkkel is. Mik a legfontosabb prioritások? Öt pontban foglaltuk ezeket össze, tehát a digitális agenda, a keretek átdolgozása, nagyobb hangsúly az előzetes ellenőrzésekre. Ezzel kapcsolatban a monitoring és compliance, illetve végrehajtás kérdésében egy aprólékos részletes jelentést fogunk közé tenni. És azután itt vannak még a javaslataink az összes fontos területen az új jogalkotásra nézve. Aztán a tematikus iránymutatások igen könnyen megtalálhatók az anyagban. Köszönöm szépen. Minden bizonyal lesznek kérdések. Még egy ö, hozzászólási kérés érkezett, és én is szeretnék egy rövid kérdést feltenni, hogyha más nem kér szót, akkor Keller asszonynak meg is adom a szót. Köszönöm. Hogyha jól értettem, akkor vannak olyan ajánlások, amikor önök intézkedésekre tesznek javaslatot, és az Európai Ügynökségnek ezeket meg kell valósítaniuk, ezeket a javaslatokat. A megvalósítást illetően mekkora az arány, illetve mekkora az újonnan felmerülő panaszok száma. Köszönöm, mondja az elnök, még egy kérdése van lehetőség, egy percben. A 29-es cikkel foglalkozó munkacsoportra utalt ön. Itt felmerült a támogatottság kérdés, a titkárság, a munkacsoport felszereltsége. Kapnak-e megfelelő támogatást? Azt gondolom, hogy a bizottságtól kéne, hogy ezt megkapják, de hogyha jól tudom, akkor kell, hogy legyen egy plusz forrás a munkacsoport számára. Szeretnénk ezzel kapcsolatban többet megtudni, ez hasznos lenne. Köszönöm, mondja az elnök, ez lett volna az én kérdésem első fele, a második fele pedig eh, a források, a költségvetés kérdése, úgy érzik-e eh, adatvédelmi, eh, úgy érzi -e adatvédelmi biztosként, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezik. Hogyha vannak még egyébként kérdések, akkor azokat írásban lehet majd benyújtani. Köszönöm. Igen, természetesen szívesen folytatunk a kommunikével kapcsolatos további megbeszéléseket, illetve a téma jelentéstevőjével is. Az első kérdés a mechanizmusokra vonatkozott, amelyeket az előzetes ellenőrzéseknél használunk. 111 ilyen kérés érkezett hozzánk, összesen 600 olyan kérés van, amelyek kapcsán előzetes értékelést kell, hogy készítsünk, és hogyha kiderül az, hogy ezek az ajánlások meghallgattatnak, akkor nem állapítunk meg szabálysértést. Ezt szisztematikusan nyomon követjük, az ellenőrök visszajeleznek három hónap eltelte után, és utána megvizsgáljuk ezeknek a javaslatoknak a megvalósul, megvalósulását. Amennyiben ez nem történt, meg úgy visszatérünk ezekre, de általában elmondhatjuk azt, hogy itt a megvalósítási arány jó. Néhány esetben e, jogi ellenőrzést e, végzünk, tehát e, tényleg nyomást gyakorlunk az érintettekre. Ami a 29-es cikkel foglalkozó munkacsoportot illeti, létezik egy státuszkó, Az előzetes szabályozások nem tökéletesek, a munkacsoport elnöke és a bizottság között jó az együttműködés, de szükség van arra, hogy ők további segítséget kapjanak. És éppen ezért volt olyan fontos a parlament költségvetési támogatása. Az üzenet világos, Szeretnénk megerősíteni a munkacsoportot, illetve hangsúlyozni szerepét, és ajánlásai utánkövetésébe re is szeretnénk több figyelmet fordítani. Ezeket meg kell vizsgálni, és én ezt nagyon pozitívan értékelem. Az önök folyamatos támogatása a munkacsoport elnöke felé nagyon hasznos lenne. Ami az adatvédelmet illeti, ma van az utolsó forduló, tárgyási forduló a költségvetés kapcsán. Nem, fog, nem tudjuk azt, hogy mi lesz ennek a végkimenetele, de az üzenet az, hogy a minimális feltétel ahhoz, hogy folytatni tudjuk a kulcsfontosságú munkát, nagyon fontos, hogy megkapjuk a költségvetést. És köszönjük eddigi támogatásukat is az új kérésekkel feltétlenül szeretnénk foglalkozni, hogyha nem olyan pozitív a tanácsban hozott döntés, akkor probléma merülhet fel, ez pedig minden érintett számára világos. Illetve vannak más problémák is. De ezzel a feltétellel egy olyan helyzetbe kerülhetünk, Amikor ha az összes eszközt vesszük, akkor 42-ről 50-re növekedhet ezeknek a száma, és a jövő évben e, még több e, vizsgálatot fogunk végezni a jelenlegi kapacitások keretében. Köszönöm szépen! Tolmácsok jelezték azt, hogy tényleg távozniuk kell, és e, önök lett tolmácsolták még az ön utolsó szavait. Nagyon fontos, hogy távozzanak a költségvetési tárgyalásokra, ahol az önök érdekeit is képviselhetik majd. Lezárom az ülést, köszönöm. Thank you.